Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! 2010-ben Jerzy Buzek azt mondta Jacques Delors-ral együtt, hogy egy radikális változásra van szükség abban a tekintetben, ahogyan az energiát felhasználjuk. Meg, vagyunk, meg vagyok arról győződve, hogy egy sokkal robusztusabb energiapolitikára van szüksége Európának. Jean-Claude Juncker ugyanerre utalt, amikor azt mondta, hogy egy sokkal inkább ellenállóbb unióra van szükség energiát tekintetében, annak érdekében, hogy végre lehessen hajtani a klímaváltozással kapcsolatos politikánkat. Az a feladat, amit rám rót a bizottság kijelölt elnöke, feltételező persze azt, hogy megerősítenek majd ebben a pozíciómban. Most ennek a feladatnak az értelmében koordinálnom kell, és létre kell hoznom ezt az elképzelés. Az óriási megtiszteltetés számomra az, hogy ezt a feladatot rám bízták. Az energiapolitika, a klímaváltozással kapcsolatos politikák az elmúlt években egyre fontosabbá váltak az Európai Unió politikai napirendjén. Európának egyértelmű energiai kihívásokkal kell szembenéznie, biztosítanunk kell az energiaellátást, le kell győznünk a válságot Ukrajna kapcsán, illetve a klímaváltozás kapcsán is fel kell készülni a tárgyalásokra Párizsban. Hölgyeim és uraim, a korábbi meghallgatásom során már elmondtam azt, hogy 25 évvel Európa 25 évvel a vasfüggöny omlása után eh, láthatunk eh, különböző kihívásokat Európában. A különböző infrastruktúrák eh, kiépítését ez idáig csak gazdasági szempontból tekintették. Viszont az elmúlt évek történései miatt egyre fontosabbá váltak ezek, sőt prioritást terveznek az Európai Unióban. Szeretném önöket arról biztosítani, hogy én továbbra is ezt prioritásként fogom kezelni. Hölgyeim és Uraim, tisztelt szabizottsági képviselők, akár csak önök is, én is részt vettem az Európai parlamenti választásokban meg is választottak engem ide az Európai Parlamentben A választási kampány során elmondták eh, azt az állampolgárok nekem, hogy olyan kérdésekkel kell foglalkoznunk, amelyek valóban az ő életkörülményeikhez, életminőségükhez eh, kötődnek. Ezen kívül úgy vélem, hogy sikerült a legsúlyosabb válságot már leküzdenünk, és sikerült ebből levonni a tanulságokat. Elég gyakran azt is hallottuk, hogy milyen súlyos következő voltak ennek. Hölgyeim és uraim, 2009 telén Szlovákia szó szerint sötétségbe burkolózott, a gyárak bezártak, csak is a kórházak és a háztartások kaptak áramot. Ahogy tudják, Szlovákia nem volt az egyetlen ország ebben a helyzetben, és meg vagyok arról győződve, hogy az európai szolidatás nélkül és az azonnali európai segítség nélkül a következmények valóban szörnyűek lettek volna. Ezért mindenképpen az a kötelességünk, hogy biztosítsuk azt, hogy az állampolgáraknak ne kell ismételten egy ilyen helyzettel szembenézniük. Nagyon fontos az, hogy tanuljunk a válságból, volt egy nemrégiben elvégzett gáz stresszteszt, és azt láthattuk, hogy sokkal jobban fel vagyunk készülve, mint korábban. Ebbe beletartozik az is, hogy Ukrajnának is tudunk segíteni Szlovákián, Lengyelországon és Magyarországon keresztül, és ez helyes is, hiszen láthatjuk azt, hogy Oroszország egyre inkább a gázellátást nyomásgyakorlásként használja, tehát egyfajta politikai fegyverként használja Ukrajnával, illetve más országokkal szemben. Ez nem elfogadható, és én foglalkozni fogok az energiabiztonság kérdésével, az általános európai érdekeket figyelembe vétve. A stresszteszt azt is megmutatta, hogy lehet csökkenteni a gáz ellátás megszakadását megfelelő nemzeti, megfelelő együttműködéssel. Itt az ideje annak, hogy létrejön egy energiai unió Európában. Akik szkeptikusok ezzel kapcsolatban, azonnak azt mondom, hogy gondoljunk arra, hogy 70 évvel ezelőtt még elképzetetlen volt egy Egyesült Európa, 25 évvel ezelőtt nem lehetett Szlovákiából, Ausztriából menni, de a közös pénznemet, vagy a bankuniót is elképzetetlen tartották. azon Mandela azt mondta, hogy mindig lehetetlenek tűnik, ami meg nem történik. Tehát hogyan kell eljárnunk? Mit kellene hogyan kellene kinézni az új Európai Energia Uniónak. Én szeretném, hogyha a tagállamokkal együtt egy új Európai Energia Uniót lehetne kiépíteni öt pillér alapján. Az első pillér a biztonság, szoltás és bizalom lenne az EU, óriási energia piac, fél milliárd fogyasztóval, 53%-a az EU energiájának importált energia, és ez 400 milliárdba kerül évente mi vagyunk a legnagyobb energiafogyasztók a világon, de ennek megfelelően viselkedünk-e, megfelelően használjuk egy nemzetközi súlyunkat. Képesek vagyunk-e jobb árakat elérni és jobban kiegyensúlyozott piaci feltételeket? Egyértelműen nem. Nem tudunk egyhangulag felszólalni, és ez akadályozza a befolyásunkat. Itt az ideje annak, hogy egy európai energiadiplomácia jön létre, eh, amely által tudjuk biztosítani az energiai érdekeinket. Egy jobb energiapolitikai koordinációra van szükség annak érdekében, hogy a harmadik országból származó nyomás ellen fel tudjunk lépni. Én támogatom azt, hogy legyen egy európai vita azért, hogy az Európai Bizottság mandátumot kaphasson arról, hogy nemzetközi szerződésekről tárgyalhasson az EU érdekében harmadik országokkal. Az Energiaunió fölépítése, szorosabb együttműködés jelent szomszédainkkal is. Hadd hangsúlyozom, mennyire fontos az energiaközösség ebben a tekintetben ugyanakkor azt is meg kell keresnünk, hogy hogyan tudunk közösen vásárolni földgázt. Természetesen eh, tiszteletben tart, kell tartanunk a világkereskedelmi szervezet eh, eh, szabályait és a versenyszabályosakat. ugyanakkor azt a 400 milliárd eurós érvet, amely a zsebünkben van, azt sokkal komolyabban ki kell használnunk. Fontos, hogy a tagállamok ne módosíthassák saját energiarendszereket anélkül, hogy ne egyeztetnének partnereikkel az Európai Unión belül, és ne elemeznénk a e, rendszerekre való hatását egy módosításnak. E, együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a déli folyosó a Kaspi-tenger gáz, földgáz e, kitermelését eljutassa Európába. Együtt kell működnünk Norvégiával, és fejleszteni kell a földközi tengeri gáz csomópont működését, Algériával való együttműködést is. Lehetőség van a cseppfolyós földgáz importálására is. Mindenféleképpen egy versenyképes és teljes, kiteljesedett belső piacra van szükségünk, amely az új Európai Energia Unió gerincét fogja képezni. Ez megköveteli azt, hogy a határokon keresztül minél inkább áru, áramoljék az energia, energiargozók az EU szabályokat teljes mértékben meg kell valósítani, és biztosítanunk kell azt, hogy a háztartások megfelelően reális áron, megengedhető áron, kedvező áron juthassanak hozzá az energiához. Fontos a megújuló energiaforrásokat bekapcsolni a nagy hálózatokba, a strukturális alapok és a leendő Juncker befektetési beruházási csomag segítségével ezeket a energiainfrastruktúra projekteket meg tudjuk valósítani. Egyúttal a keresletet mérsékelnünk kell annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az energiaszámlánk, egyúttal az energiabiztonságunk minél nagyobb legyen. Ehhez bizony az energia igényt kell csökkenteni. Az energia hatékonyságot tulajdonképpen az elsődleges energiaforrásként kellene tekintenünk, hiszen a legtisztább megavat az a megavat, amelyet megtakarítottunk. 2020-ig ezzel kapcsolatban jelentős céljaink vannak, nem csak az energiabiztonságot kell javítanunk, hanem az európai ipar versenyképességét is, és ez pont ebben az irányban mutat teljes mértékben támogatom a megválasztott, az elnök előtt elkötelezettségét az energiahatékonyság Eh, mellett mind az épületek energiahatékonysága, mind a közlekedés és a termelés terén. Nagyon fontosak az üvegházhatású gázok. Eh, ezekkel kapcsolatban 2030-as célokat kell elérnünk, és teljes mértékben elkötelezem magam amellett, hogy az Európai Unió a világ egyes számú eh, hatalma legyen megújuló energiák energiaforrások tekintetében. 2012-re már az Európai Unió termeli a világ e, megújuló energiájának 44%-át. E, globális e, vezető szerepet játszunk ezen a téren. Több mint 4 millió zöld munkahelyet teremtettünk. Természetesen a tagállamoknak továbbra is joga lesz meghatározni a saját energia mérlegük összeállítását Azonban fontos, hogy egyeztessünk egymással, és 2015-ben Párizsban meg tudjunk fogalmazni egy globális klímaváltozási megállapodást amelyben az ENSZ-nek is nagy szerepe van. Az utolsó oszlop, amelyről beszélnék, az a kutatás és az innováció oszlopa. További kutatásra, befektetésekre, újításokra van szükség, annak különösen azért, mert az Európai Uniónak új, magas szinten teljesítő, alacsony energia felhasználású, alacsony költségű, alacsony szénkibocsátású technológiákat kell a piacon bevezetnie. A 2020-as Európai Uniós célek, célok, az energia, a klíma, a gazdaságpolitika, a politika és egyéb területeken, ezzel bizony nagyon szorosan összefüggenek. Ezek azok a nagy ö, ö, egységek, amelyek segítségével meg tudjuk teremteni a jövőbe előretekítő klímapolitikánkat. Úgy gondolom, hogy az egyik ezek közül nem megvalósítható, a másik négy nélkül. Fontos, hogy az Európai Unió ki tudja használni mind a környezeti, mind az egyéb előnyöket, amelyeket ezek, ez a megközelítés biztosíthat. Végül ennek úr képviselő, hölgyeim és uraim, két héttel ezelőtt volt a meghallgatásom a közlekedési és az űrtechnológiai témakörben. Nem Eh, állítom azt, hogy eh, egyik napról a másikra energiaügyi szakértővé váltam. Ugyanakkor mindent megtettem annak érdekében, én lehető legjobban felkészüljek erre a meghallgatásra, és hogyha önök megadják nekem azt a támogatást, amire szükségem van, akkor mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy minden hátralevő tudást megszerezzek, és meg tudjunk együtt építeni egy virágzó Európai Energia Uniót, hiszen nagyon sok mindent meg lehet tenni öt év alatt, és úgy gondolom, hogy mindannyian tartozunk annyival a polgárainknak, hogy az Európai Energia Unió jövőképe valós valósággá váljék. Köszönöm szépen!